eredményeit értem, és őket kell, hogy szolgáljuk. Ezzel lezártuk a vitát, holnap fogunk szavazni 12 óra 30 perckor. Το επόμενο, σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η κοινή... Akkor a rend szerint következik a közös vita a Lisszaboni szerződéssel való összehangolása téma. A mezőgazdasági bizottság elnöke Paolo de Castro az egyik rövi a szó 5 percre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztes, tisztelt biztos úr, kollégák! A Lisszaboni szerződés megszünteti a régi komitológiai eljárást, egy kétvágányos struktúra váltja fel, vannak felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, és vannak végrehajtási jogi aktusok, amelyek kizárják a parlamentet az elfogadás során éppen ezért nagyon fontos, hogy alkalmazzuk a meglévő jogot. Elkezdtük ezt a gyakorlatot a három legfontosabb rendelettel, ezt a hármat egyben fogom kezelni, és ez gyakorlatilag a kap lényege a közvetlen kifizetések, a vidékfejlesztés és az egységes GMO. A bizottsági javaslatok kiegyensúlyozottnak tűntek számunkra, az Agri Bizottság módosítói nem voltak számosak, különösen a közvetlen kifizetésekre vonatkozóan a delegált jogi aktust kell alkalmazni az alaprendelet módosítása során, hogy milyen jogokat kapnak a gazdák, illetve milyen következmények várhatók. Ezen kívül azt is elmondtuk, hogy a kap finanszírozással az a helyzet, hogy ez nem alkalmazható az Európai Parlament bevonása nélkül. Ha a 11. cikket nem módosítjuk, akkor itt a tanács ez szerint a bizottság javaslatára cselekszik, és ez nem tisztességes megvalósulása a jogszabályoknak. Ami a vidékfejlesztést illeti, úgy véljük, hogy a bizottságnak bizottság egy megfelelő felosztást végzett a pótólagos rendelkezések vonatkozásában, ahol felhatalmazáson alapuló jogi aktusok működnek. A technikai elemek amelyek a tagállamok hatáskörébe tartoznak, azok már végrehajtáson alapulnak, ami a közös piaci szervezéseket illeti, ott több probléma van, különösen a 43. cikk harmadik bekezdésével kapcsolatosan. Tehát ez a közös piaci szervezések itt a tanács a bizottság javaslatára megteszi az intézkedéseket az árak, a támogatások és a mennyiség meghatározására. Van egy kivétel a második bekezdésben, ugyanebben a cikkben, ahol megfelelő jogszabályalkotásra kell visszatérni a kap keretében. Van egy kivétel a 43-as cikk harmadik bekezdése, ezt restriktíven kell értelmezni, tehát csak akkor, ha arról van szó olyan rendelkezésekről, amelyek nem tartoznak az alapvető politikai döntés körében, amelyet a 43. cikk második bekezdése szabályoz. Mi tehát úgy gondoljuk, hogy a bizottság javaslata nem felel meg mindennek teljes mértékben. A segítségnyújtás rögzítsége, a minimális exportárak meghatározását jogszabályban kell rögzíteni a tanácsnak, parlamentnek közösen. A bizottság lehetőséget kap rögzíteni ezeket az összegeket, majd a végrehajtási aktusok, jogi aktusokkal. Ez a három pont került elfogadásra az Agriban. Mi megpróbáltunk tárgyalni a bizottsággal és megállapodni a tanácssal első olvasatban. Arról van tehát szó, hogy a kap reform gyorsan megvalósulhasson. Mi nem akartuk ezt tovább terhelni az intézményi kérdésekkel. Mi készek vagyunk a tárgyalásra, és készek vagyunk bizonyos engedményekre is, de mindazonáltal a lengyel és a dán elnökség komoly munkája, sorra, komoly munkája ellenére sem tudtunk kompromisszumos megoldást találni, nincs tehát kompromisszum, és ez azt jelenti, hogy a bizottságnak hatékonyan, gyorsan kell cselekednie, és azon kívül a parlament új hatáskörét is használni kell. Láttuk, hogy a tanács húzakodik, vonakodik, ugyanis törölni akarja a delegált jogi aktust ha erre szükség van, hogy ezt végrehajtási aktussal helyettesítse, mert tökéletesen kizárja a parlamentet. Ez az álláspont számunkra elfogadhatatlan, ugyanis nekünk új hatáskörünk van, erről nem mondunk le, és a parlament hatáskörének a csorbítását nem tűrhetjük. Nehezek voltak a tárgyalások a bizottság viselkedése miatt is, hogy először kihagyta a parlamentet, azután pedig a tanácshoz közeledett, egyedül hagyott bennünket a saját a harcunkban a szerződés értelmezését illetően, és most komoly, nehéz tárgyalások következnek a kapreformról. Mi azt kértük, hogy a plenáris ülés az Agri Bizottság véleményét erősítse meg a szerződéshez való a szerződéssel való összehangolás érdekében a Lisszaboni szerződést tehát meg kell valósítani, és el kell érni, hogy a következő kap demokratikusabb, polgárközelibb legyen. Köszönöm szépen, elnök úr, és a következő hozzászóló pedig Giovanni Lavia kollega lesz. Négy percig jön a szó, Lavia kollega. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, igen, tisztelt hölgyeim és uraim miután a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, az úgynevezett horizontális rendeleteket össze kell hangolni az új szerződéses előírásokkal, és itt történik meg a felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási jogi aktusok kategorizálása. A bizottság javaslata alapján megnéztük, a kritériumokat a két jogszabály típusra vonatkozóan a 200 91-es <clears throat> cikkel kapcsolatban, és a 14-es cikket, és hát megnéztük azt is, hogy a végrehajtási aktusoknak mik a feltételei. Az Agriban az a javaslat született, hogy kell, hogy legyenek olyan elemek a hatásköröket illetően, amelyek a határidőket meghosszabbítják, és az egyes módozatokat megnézik, hogy mi alkalmazható a delegált aktusok kapcsán, ahogyan azt az elnökök értekezlete e, is meghatározta, illetve a szerződés idevágó e, rendelkezései. Itt e, a tagállamok ellenőrzési lehetőségeiről van szó a végrehajtási aktusok során. Különbözőek voltak a többségi viszonyok a tanácsban, és a cél az volt, hogy több legyen a végrehajtási jogi aktus, ahol ez logikus, ahol ez észszerű. Azt hiszem, hogy a parlament sem mondhat le az ellenőrzésről az ilyen érzékeny kérdések terén, mint a transzparenciára vonatkozó cikk, a 40-es cikk. E-, ezek az összehangolási munkálatok a próbakövét jelentik az új rendeletnek, hogy hogyan tud a parlament, a tanács és a bizottság együttműködni minél hatékonyabban. A hatáskörök tehát másképp alakulnak, megfelelően hatékony eszközökre van szükség a kap végrehajtása során. A tanácsi többséget úgy kell értelmezni, mint a felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknál. A tanács hozzáállása érthetetlen, szükségtelen akadályát jelenti a kapnak. Azt is meg kell mondanom, hogy javasoltunk néhány olyan elemet, ahol javításra van szükség véleményünk szerint, de itt nem sikerült konszenzusra jutni, a bizottságnak és a tanácsnak, és ezért további tárgyalásra van szükség a horizontális előírások körében. Nincs tehát egyetértés a horizontális rendelettel kapcsolatban, ezért a Plená plenáris ülésen szavazunk erről, ahogyan De Castro elnök úr mondta, hogy nagyobb legyen a hatáskörünk, és világos lehessen a parlament álláspontja. Ez a jelentés, ugyanúgy, mint a többi, egy nagyon fontos pillanat a parlament számára. Az együtt döntési eljárással először vesz részt a parlament a közös agrárpolitika alakításában. Ez nem átmeneti állapot, hanem ez egyfajta tudatosítás arra vonatkozóan, hogy milyen fontos a kap, és most az új reform során elő kell irányozni azt, hogy megfelelő eszközök, hasznos eszközök álljanak rendelkezésünkre, Végül pedig annyit mondanék, hogy számos háromoldalú megbeszélésre került sor, láttuk, milyen nehéz egyetértésre jutni. Néhány dolog veszendőbe ment, sok időt is vesztegettünk a kap reform tárgyalása során. És akkor most harmadikként Martin Heislingé a szó, neki is megadom a szót négy percig. Herr Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Mint a másik két már említett témánál, az organikus gazdálkodásnál is az első olvasatra kerül sor, ami hát sajnálatos, de volt három trialógus, és nem jutottunk nagyon sokat előre, tacára annak, hogy jó volt tulajdonképpen a tárgyalási légkör, de a legfontosabb pontokat, illetve nem sikerült megegyezésre jutnunk. A múlt év június 1-én az Agrár Szakbizottságban nagy többséggel elfogadásra került a kiigazításról szóló jelentés, ezt követően pedig megkezdődtek a tárgyalások a lengyel soros elnökség alatt, majd pedig a Dán elnökséggel folytattuk a tárgyalási köröket. Két pont van, ahol nem sikerült előrébb jutni, itt a termékek és az anyagok, illetve bizonyos kritériumokra vonatkozott a vita, és itt nem jutottunk megállapodásra. Nem csak a saját véleményünkre hagyatkoztunk, hanem a jó részakbizottságnak a véleményét is bekértük, mert a két cikk esetében olyan jogi aktusokról van szó, amelyek a delegált jogi aktusokra alapulnak, tehát a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra, hiszen a 290-esnél arról van szó, hogy meg kell határozni a tárgyát a rendelkezésnek. Egy kötelező érvényű rendelkezésről van szó, amely kötelező érvényű lenne az egész Európai Unióban. Tehát alapvető jelentőségű jog. Értjük mi a tanácsot, Nyilván ő is részt kíván venni, és ezt a tárgyalások alatt mindig is hangsúlyoztuk. Értjük ezt, ennek ezt megfogalmaztuk, és azt gondolom, hogy a megfelelő irányba mutató kompromisszumokat is előterjesztettük, tehát hogy a nemzeti szakértőket be kell vonni a tárgyalásokba, sőt azt is javasoltuk, hogy a különböző anyagokat soroljuk a Basic Acts alá, és azt is észszerűnek tart, látjuk, hogy ez megvalósítható, hiszen ez összességében négy évre, ugye két módosítást jelentett, tehát igenis megvalósítható, praktikábilis megoldást jelentene. Az előttem szóló kritikájához csatlakozva azt mondom, hogy a bizottság a háromoldalú egyeztetés alatt a delegált jogi aktusokra vonatkozóan megváltoztatta a jelentését, és proaktív volt. Ezt nem teljesen tudtuk nyomon követni, és éppen ezért sok volt a félreértés. Aztán azt is felajánlották nekünk, hogy hát módosításokról majd tájékoztatnak bennünket. Ezt nem tudjuk elfogadni, hiszen a parlamentnek joga van a delegált aktusokhoz, és az első olvasattal ezt kívánjuk megerősíteni és aláhúzni. Bízunk abban, hogy a bizottság fog előterjeszteni praktikábilis javaslatokat, amelyekkel a ciprusi soros elnökség alatt majd újra felvehetjük a fonalat. Köszönjük szépen Hajzling képviselőnek. Ezzel lezártuk a jelentéstevők körét. Kopulás Santos úr kap még egyszer szót négy percre. Köszönöm szépen, elnök úr! A saját felelősségem alá tartozó jelentés, amelyről ma este itt vitázunk, a tagállamok különböző kontrollját és a mezőgazdasági alap, valamint a mezőgazdasági dosszió, dosszié kiigazítása, a Lisszaboni szerződést követő delegált aktusok és végrehajtási aktusok, ugye a vita tárgya, 2002-ben döntöttünk ezekről a mechanizmusokról, az ellenőző mechanizmusokról, azt is elhatároztuk, hogy lesznek végrehajtási aktusok, és mindez tulajdonképpen eh, a három oldalú egyeztetés kontextusában eh, egyeztettük le, ezért kívánja a parlament is a tájékoztatást. Fontos lenne, hogy holnap a eh, szavazásnál konszenzust tudjunk üzenetként küldeni, hiszen a parlamentárs jogalkotó, úgyhogy a tanácsot és a bizottságot szeretném felszólítani, hogy a Lisszaboni szerződés nagyon szigorúan értelmezzék, hiszen ez a mi munkánkat is segíteni, főleg, hogyha kap reformjára gondolunk, és csak korlátozott idő jár, áll a rendelkezésünkre. Ugye a régi komitológiai eljárás megszűnt, és szigorúan el kell választani végrehajtási jogi aktusokat, illetve azokat a jogokat, amelyenek birtokában a parlament akár vétóval is érhet. Máskülönben a bizottságnak rá át lehet utalni a jogokat, tehát át lehet rájuk ruházni. Ami a végrehajtási jogi aktusokat illeti, nagyon fontos, hogy a nemzeti tagállamokból érkező szakértőket is megkérdezzük, és nagyon lényeges az is, hogy a két fajta jogi aktus között egyensúly teremtsünk. A definíciókat nagyon pontosan meg kell határozni. Éppen ezért kérem, hogy a Lisszaboni szerződést szigorúan értelmezzék, hiszen ennek értelmében a parlamentnek új jogkörei vannak. Nem azt akarom mondani, hogy hirtelen a végrehajtó szerepét veszi át, tehát a bizottság szerepét a parlament, de szeretném kérni a parlament nevében, hogy ellenőrzési jogunk legyen, hogy hatékonyak legyenek a döntések, arányos lehessen, szerepét tekintve a parlament, mint társjogalkotó. Köszönjük szépen, most pedig Csolos úr kap szót még egyszer. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Nagyon örülök, hogy alkalmam ismételten. Köszönetet mondanom az Európai Parlamentnek és az Agriszak bizottságnak és valamennyi jelentés készítőnek azért a jelentős munkáért, amit már eddig is elvégeztek. Ez lehetővé tette, hogy megfelelő módon haladjunk előre azon témákban, amiket szeretnénk sikere vinni a mezőgazdasági jogszabályok a Lisszaboni szerződéssel összhangban nagyon technikai jellegűek, hogy ez egyébként kiderült mindabból, amit eddig elmondtak a, az előadók is. Ez egyrészt jogi kérdés, de ugyanakkor nagyon nagy érzékenységet is vált ki politikai területen, nem csak az Európai Parlament esetében, hanem valamennyi döntéshozó testület és szervezet esetében teljes mértékben tudatában vagyok annak, hogy milyen politikai jelentősége van ennek a vitának az Európai Parlament életében. Ahogy De Castro úr is említette, a tárgyalások még a magyar elnökség idején indultak meg, és majdnem egy éve folynak. Nagyon közel voltunk egy pillanatban ahhoz, hogy megállapodjunk, majd pedig zsákutcába jutottunk az utolsó december 2011. december 20-i lengyel elnökség alatti trilógus idején. Ezt követően vetődött fel az az ötlet, hogy a négy főelemet is vegyük be, és így folytassuk a tárgyalásokat külön az egyes témákban Világosan szeretnék fogalmazni, több alkalommal elmondtam már az Agri Szakbizottságban is, de más most is elmondom, hogy mindig is igyekeztem megvédeni az Európai Parlament kiváltságait, úgy, ahogy ezek következnek a Lisszaboni szerződésből, és ezt minden esetben azért, hogy a tanács és a parlament között a hatalom megosztás egyenlő legyen. És mindig olyan esetben, amikor ez lehetség, lehetséges volt jogilag, és ezt hangsúlyoznám, hogy jogilag, amikor ez lehet lehetséges volt, akkor azt kértem, hogy mindkét intézmény játszhassa el saját szerepét. A delegált aktusok esetében pedig a 43-as cikk szigorú értelmezésének megfelelően, ahogy De Castro említette, megpróbáltam mindig ebbe az irányba haladni. Éppen ezért példaként privilegizáltam a közvetlen támogatások esetében is, mind a parlament, mind a tanács esetében a pénzügyi fegyelem kérdését. Ezért vannak itt a folyamatos legelők fenntartása kérdésében, például a delegáltaktusokat részesítettem előnyben és más nagyon érzékeny területeken is, például a szankciók vonatkozásában is. Kérem, hogy ezeket vizsgálják meg részletesen, hogy láthassák önök is, hogy a bizottság igenis tett lépéseket és erőfeszítéseket azért, hogy a parlament tele összhangban legyen. A tanács azonban nem mindig értett ezzel egyet, és természetesen ilyen esetekben kompromisszumokat kellett találni. De globálisan ebből a kiinduló pontból elindulva a globális kompromisszumcsomag minden esetben megerősítette a parlamentnek a jogkörét és kiváltságait. Minden esetre el kell kerülnünk azt, hogy ez az igazodás a lényegi vitát érintse a közösségi, közös agrárpolitikával kapcsolatban, amit valamennyien fontosnak tartunk. Ezt a szavazatot úgy értelmezem, hogy ebbe az irányba hat. Még specifikusan visszautalva a biológiai mezőgazdaságra, amit itt említettek, nem sikerült még megállapodnunk a legkényesebb kérdésekben, nevezetesen az engedélyezési eljárás esetekben, hogy milyen termék, milyen anyagok kerülhetnek használatra a biológiai mezőgazdaságban. Megértem, hogy bizonyos vegyi anyagoknak a, használata vagy éppen nem használata, a használatának a tiltásának politikai jelentősége is van, és nem fogadhatják el azt, hogyha kihagyjuk önöket ezen anyagokkal kapcsolatos döntésekből. Ezt megértem, és támogatom is egyébként. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy az óvatosságok a jelenlegi rendelet megfogalmazásával kapcsolatosak, ugyanis a kritériumok, amelyek az egyes anyagok engedélyezését szabályozzák, ezek adaptálhatóak és javíthatóak. Megértem, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy kívánatos lenne ezt napra hozni, és specifikusabban megfogalmazni minden ilyen esetben, amikor ez lehetséges. Pontosan ez az, amit egyébként mi is javaslunk. A bizottság most fogadott el egy jelentést a megszerzett tapasztalatok alapján a 2009 óta hatályban lévő rendelet kapcsán. Ezek a jelentések egy első lépést képeznek abban a vitában, ami a jogi keretek javítására vonatkozik. Most indítottunk el egy értékelést, egy hatástanulmányt, amely azt vizsgálja, hogy a kritériumok és az engedélyezések hogyan e, kerülhetnek napra készülhozra. Ez az elemzést fogják követni a jogalkotási javaslatok, amelyeknek a célja, hogy az alapbiorendelet javuljon. A parlament ebbe teljes mértékben részt fog venni, beleértve az engedélyezési kritériumok kidolgozását is. Tehát azok a kritériumok, amelyek majd a javítást követően belekerülnek ebbe a jogszabályba. És a parlament ebbe mindenképpen bevonásra kerül, mert ez egy jogalkotási eljárás lesz. Miután sikerült a lényeget megvitatni, és megállapodásra jutottunk többek között a kritériumok tekintetében, akkor gondolom, hogy a sokkal kevésbé lesznek élesek azok a kérdések, amelyek jelenleg felvetődnek mert jele, együtt meg tudunk majd egyezni abban, hogy milyen pontosabb kritériumokat lehet megfogalmazni az anyagok engedélyezésére, és azt remélem, hogy akkor az aggodalmaik is eloszlanak majd. Összefoglalóként üdvözlöm a javaslataikat, hogy holnap plenáris ülésen szavazásra kerüljen. Ez lehetővé teszi, hogy a parlament álláspontját rögzítsük, és akkor innentől tovább folytatódhatnak a tárgyalások az intézményközi szinten, és világosabbak lesznek már az, az álláspontok, és remélem, hogy akkor ezeket az aggodalmakat is sikerül majd eloszlatni. Még egyszer szeretném elmondani, hogy jó magam is ebben közvetlenül és teljes mértékben részt fogok venni, és minden olyan alkalommal, amikor alkalom lesz döntést hozni, amivel a parlament szerepét erősíthetjük, úgy, hogy ugyanakkor jogilag tiszteletben tartjuk azt, amit a Lisszaboni szerződés előirányoz, és amit a rendelet is igényel, akkor én mindent el fogok követni annak érdekében, hogy a parlament teljes mértékben betölthesse társjogalkotói szerepkörét és a megvalósításban is. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr, és akkor most a Regi Bizottság nevében a kollégája szó egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, mint a Regi raportőre, és a vidékfejlesztés támogatója, támogatom az összes jelentéstevőt ezért a figyelemre méltó anyagért, amiről közösen folytatjuk a vitát. Nagyon sok most a kihívás az EU előtt, a régiók előtt vannak olyan területek, ahol nagyon alacsony a jövedelem, ahol fejletlenek a szolgáltatások, nincs megfelelő internet hozzáféréshez komoly kihívást jelent a vidékfejlesztés számára, amelynek célja a versenyképesség növelése a mezőgazdaságban, és a vidékfejlesztés diversifikációja megfelelő kompetenciáink alapján a regiben azt szeretnénk, hogy őrizik meg az egyensúlyt a környezetvédelem és a helyi fejlesztés prioritásai között. Ezt hálózatokba kell foglalni a helyi, a regionális vezetők együttműködésével. Ki kell alakítani egy online platformot a gazdák számára széles sáv használatával, és kompatibilissé kell tenni a segítségnyújtást a megfelelő alapokból a területi kohézió javítása érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor most következnek a frakciók hozzászólói. Először az Európai Néppárt nevében Hans Péter Mayer kollégája szó egy percre. Elnök úr, az Európai Parlament a Lisszaboni szerződés óta társ törvényhozó a mezőgazdasági politikában. Ebből új jogok következnek a parlament számára, ezekkel mi élni fogunk, és élnünk is kell ez a következőt jelenti. Először is azon dolgozunk, hogy minél többet tudjunk alapvető jogszabályokban rögzíteni, világos rendelkezéseket fogalmazzunk meg, hogy a gazdák számára nagy legyen a tervezés biztonsága. Azon leszünk, hogy rugalmasak legyünk a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok segítségével, hogy ne terheljük túl az alapjogi aktusokat indokolt kivételek esetén ezek alkalmazandók megfelelő végrehajtási rendeletekkel. Azért fogunk harcolni, hogy a jogainkat és a kötelezettségeinket, mint demokratikus szerv és társ, hörvény, társ törvényhozó érvényesíteni tudjuk. Kérem a tanácsot, hogy hagyjon fel ezzel a merev hozzáállással, fogadja el a módosítókat delegált jogi aktusok esetében. Itt nem politikai döntésekről van szó, hanem csupán a parlament hatásköréről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Májer kollega, és akkor most pedig a szocialista frakció nevében Olejni csak kollégája a szó másfél percre. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, biztos úr. Ez egy nagyon fontos vita. Nagyon fontos döntéseket hozunk most. Helyes, azt mondani, hogy ezek technikai megoldások a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta merültek fel ezek a kérdések. De döntenünk kell, hogy milyen megoldásokat szabályozunk felhatalmazáson alapuló jogi aktussal, és miket pedig végrehajtási jogi aktussal. Hogyan valósul meg a mezőgazdasági politika? technikai részletekről vagy tartalmakról kívánunk-e beszélni. Ehhez mind-mind konkrét megoldásnak kell csatlakoznia. Mi a gazdák oldalán állunk, mi a közvetlen kifizetésekért harcolunk, szövetségesei vagyunk a gazdáknak. A Lisszaboni szerződés ben tükröződik az Európai Parlament megnövekedett szerepe. Alig tudjuk már megszámolni, hány felhatalmazáson alapuló, hány végrehajtási jogi aktusra van szükség. Említette már biztos úr, hogy itt nem politikai döntésről van szó, hanem csupán jogi döntésekről. És ezeket a döntéseket természetesen bíróság elé lehet vinni Luxemburgban, ha ezt szükségesnek tartjuk. Ez azonban bizonyos rendelkezéseket ö, felfüggeszt bizonyos időszakra, és ez nem válhat a gazdák hasznára. Tehát azt kell elérni, hogy a kezdeteken dolgozzunk jól, legyen jó az előkészítés a bizottságnak, és ez a fontos. Igen, köszönöm szépen. Most Lion kollégája szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Kollégámmal, De Castro kollégámmal és másokkal együtt is abban a szerencsétlenségben volt részem, hogy részt vettünk a bizottsággal és a tárgyalásokban 18 hónapon át három különböző elnökség alatt, és nagyon sokat sikerült előrelépnünk. lépnünk a problémának a lényege az viszont az önök álláspontja, minden egyes döntést eh, mindig eh, eh, végrehajtási utasításokon keresztül kell megvalósítani, nem pedig delegált aktusokon keresztül és a végrehajtási utasítások azok kizárólag az egységes alkalmazását szolgálják a lényegtelen elemeknek az egész unió területén. A parlamentnek pedig nincsen beleszólása abban, hogy a parlament mit csinál a másodlagos jogszabályok meghozásakor miután nincsen beleszólásunk, nincsen azt sem láthatjuk, hogy Lisszabon megváltoztatta a helyzetet, és itt egyáltalán nem arról van szó, hogy a dolgok mennek a maguk megszokott rendjében. A bizottság az őre a szerződéseknek, a bizottság a a parlamentektől megtagadja a jogait, amikre pedig jogosult az együttdöntés keretében. És fontos, hogy a megfelelő értelmezését is védelmezze a Lisszaboni szerződésnek. Ön azt mondja, hogy szimpátiával tekint a mi ügyünkre, de ez nem ez derült ki az eddigi tárgyalások folyán most azt hiszem, hogy ma este ö, kristálytisztán látható, hogy ez a parlament ez igenis körömszakadtáig fog küzdeni azért, hogy a Lisszaboni szerződés által ö, kapott jogainkat még a kap reformja esetén is ö, érvényesíteni tudjuk, és megfelelő kompromisszumokat tudjunk elérni ebben a ö, fontos ö, kérdésben, ami a parlament együtt döntését jelenti. Nicholson képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr! A Lisszaboni szerződés kérdése talán nem a leglényegesebb, amikor a KAP reformjával foglalkozunk. Mégiscsak egy nagyon fontos kérdés, és nagyon nagyra értékelem a raportőröknek a munkáját ezzel a nagyon bonyolult, komplex kérdéskörben, aminek számos jogi vetülete is van. A kérdést megfelelően kell kezelni a kapreform kapcsán, illetve annak keretében világosan el, meg kell látnunk kell, hogy itt igenis a parlament és a bizottság között vannak problémák. A, az egyik aspektusa a Lisszaboni szerződésnek, és teljes mértékben támogatni tudom. Ami a delegált aktusokat jelenti, azt támogatom, hogy a parlament kapjon nagyobb ellenőrzési lehetőséget, és a, lévén, hogy a parlament képviseli a választókat Fontos, hogy a parlament ezt a jogkörével megfelelően éljen, és ezt használja, és a mezőgazdasági bizottságban is ezt próbáljuk okosan felhasználni, és minél demokratikusabban. Köszönjük szépen, utolsó felszólalónk pedig ebben a körben az IFD frakció nevében Egnyú úr másfél percre. A végrehajtó jogi akos tulajdonképpen a laikust egyből álomba küldi, hiszen hogyha tényleg megragadná az alkalmat a végrehajtásra, akkor mindenki feltámadna. Nem nagyon lep meg, hogy a bizottság tulajdonképpen megint a végtelenségig feszíti a húrt. Ma este megpróbálunk számos még vitatott kérdést, amit a korábbi rezsim sem tudott megoldani, végre megoldani. Az egyik ugye volt az organikus gazdálkodás. Ezek a gazdák nagyon nagy volumenű támogatásokhoz fértek hozzá, miközben a kizöldítési intézkedések most sokkal nehezebb körülményeket teremtenek, és drágábbak is az ilyen körülményekből megtermelt áruk. Arról nem beszélve, hogy mennyire megdágult a, a szállítás költsége, és ezáltal akár egy tonna liszt. A végrehajtási aktusok tehát mindenképpen megvizsgálandók. A többi felszólalónk következnek, Szikierszki képviselő az első egy percre. Köszönöm szépen a Lisszaboni szerződés az Európai Parlament jogkörét kiterjesztette, és ez megkövetel bizonyos kiigazításokat. Például a rendeletekben pontosan tisztázni kell, hogy mit értünk delegált és végrehajtási jogi aktus között alatt, illetve mit fednek ezek le a 290-es és 91-es cikk értelmében. Nem technikai jellegű követelésünkről van szó, hanem gyakorlatilag a három intézmény közötti illetékességi harc. A 43 per 3-as cikk nagyon jó példa erre a jogköri harcra. A bázis aktusokban kellene a kapra vonatkozó nagyon sok mindent szabályozni, ezáltal a tanács és a parlament közvetlenül hatást gyakorolhatna a rendelkezésekre. De a delegált jogi aktusok és a végrehajtási jogi aktusoknak a mi voltát kell, a lényegét kellene megértenünk, pont amiatt, mert az ördög a részletekben lakozik. Jó lenne, hogyha ez irányba kaphatnánk a bizottságtól egy javaslatot. Több tájékoztatást is kellene, hogy kapjon a parlament, a tanácsal és a bizottsággal folytató tárgyalásokba is aktívabban be kellene vonni. A három oldalú egyeztetésben, tárgyalásban kerül minden eldöntésbe, miközben minden érdekel felett be kellene vonni a trilógusba. Köszönöm szépen. Köszönjük. Következő felszólalónk. Tarabella úr lesz egy percre. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Mielőtt a lényegről beszélnünk, beszélni kell a technikáról is, illetve a döntéshozatali eszközökről. Mert ahogy George Lyon, Capulas Santos és mások is elmondták, nyilvánvalóan a tanács igyekszik elkerülni a delegált aktusokat, amivel korlátozza a parlament jogkörét, és ellenébe megy a Lisszaboni szerződés szellemének az Agriban már szó volt, a parlamentnek meg kell erősítenie azt a feladatkört, hatáskört, amit a Lisszaboni szerződés neki tulajdonít. És az Európai Európai Unió integrált politikája fontos e tekintetben, és 40%-át mobilizálja a mezőgazdasági kérdés az uniónak. A... Tehát itt egy kiegyensúlyozás kell végrehajtani a demokrácia érdekében, a parlamentet támogatva. Véget kell vetni a tanács obstrukciós tevékenységének, ami a régi rendszernek a privilégiuma volt. Ez nem maradhat a továbbiakban így, és nagyon örülök, hogy ilyen álláspontot képviselek nem csak csak itt a parlamentben, hanem ön is biztos úr ezt erősítette, mert ebben a ö, harcban egyértelműen mellettünk kell, hogy álljon a Lisszaboni szerződés alkalmazása miatt. Giancarlo Scotta, Gianna Giancarlo Scotta következő hozzászóló. Kedves kollégák, tisztelt elnök úr, a vidék támogatás egy nagyon fontos kérdés, mert bizonyos egyszerűsítési elemeket is tartalmaz, mint például az éves jelentések számának csökkentését, stb. hozzá kell járulni az administratív terhek csökkentéséhez is. Egyetértek De Castro kollégával abban, hogy nem szabad a mezőgazdászok támogatását csökkenteni, abban az esetben, hogyha zöldséggyümölcs termeléssel foglalkoznak, és segíteni kell administratív feladataik ellátásában a különböző gazdaszervezeteket is. Ezért jók azok a regionális programok, amik lehetővé tesznek automatikus kiszámításokat. Egyetértek Pula Santos úrnak az álláspontjával, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból történő finanszírozással kapcsolatban, és köszönöm a többi kollégának is a szervégzett munkát. Patrao Neves, Maria Doseu. Patrao Neves asszony fog szót kapni, egy percre parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, én voltam az árnyék jelentéstevő az organikus mezőgazdaság témájában, és a címkézését is én voltam felelős, és Hajszing úrnak köszönhet ezért a kiváló dokumentumért, és azért is, hogy a jogszabályokat sikerült harmonizálni. Ami most a felhatalmazáson alapuló, illetve a végrehajtási aktusokat illeti, szükség van a konszenzusra e tekintetben. Mindenképpen szükség a 16-os cikkről szólni, azaz a különböző vegyi alapok, anyagoknak az engedélyezését, ez egy delegált aktus lenne. A parlament 290-es cikk értelmében is ezt követeli meg. A bizottság úgy tűnik, hogy csak a tanácsot kívánja bevonni, a parlamentet pedig kihagyni, miközben a parlament azt javasolta, hogy az alap jogi aktus, az alapdokumentumba foglalják bele, annak függvényébe ezeket az anyagokat, ez azonban elutasításra került. Ahogyan már elhangzott a trilógusokon, arról van szó, hogy a plenárison az első olvasatban akár konszenzus nélkül is szavazhatunk, és ezzel rögzíthetjük, hogy mi elkötelezettek vagyunk, és támogatást kapunk nem csak ma, hanem holnap is meg kell oldani a problémát. Vissza lehet nyúlni persze a szakbizottságokhoz, és a parlament legfőső szintjéhez fogunk fordulni. Köszönjük szépen Petra neves asszonynak. Köztinger asszony kap szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Sajnálatosnak tartom az, hogy a számos trilógus forduló számára nagyon sok horizontális kérdés kapcsán nem sikerült megegyezni a tanácssal. Több mint egy éve tartanak már ezek a tárgyalások, nagyon sok erőt, nagyon sok időt követelt, de a célt nem sikerült elérni. Elsősorban arról volt szó, hogy a technikai jellegű kiigazításokat a Lisszaboni szerződés értelmében már a kap jövőjét illetően szerettük volna lezárni. A tanács irányába szerettem volna világosan tenni a következőt. A parlament kimutatta a tárgyalási fordulók alatt a kompromisszumkészségét, miközben fordítva a tanács részéről ezt nem állapíthatjuk meg. Ha egyáltalán volt lehetőség a tárgyalásra, hiszen nem volt mindig tárgyalási mandátum. Nem akarok itt mindenféle találkozásokba bocsátkozni, de ha valaki azt gondolja, hogy ez a központi terület valóban hozzájárul a KAP reformjához, és esetleg azt a benyomást kapta, hogy a parlament elhanyagolná ezt a területet, az téved. Nagyon világos mandátumra van szükség, amikor a kap jövőjéről kívánunk döntést hozni. Köszönöm szépen. De kollega jelenleg nincs a teremben. Akkor következnek a spontán hozzászólások. Ledergasznak adom meg a szót, ő jelentkezett. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a vita lehetőségét, és ez mutatja az Európai Parlament fontos szerepét a soron következő tárgyalásokon a kap reformról sok európai polgár életére lesz ez hatással, és hát rendkívül fontos, hogy megfelelően képviseltessük magunkat. A Lisszaboni szerződés sokkal nagyobb szerepet szán a mi intézményünknek. A tanács és a bizottság folyamatosan meg akarja ezt kerülni, ami egyértelműen felhatalmazáson alapuló jogi aktus, abból végrehajtási aktust akarnak csinálni. Számos találkozót tartottunk kollégáimmal a választókörzetünkben, választókörzetünkben, ahol erről esett szó, sokan megfogalmazták aggodalmaikat ezzel kapcsolatban. A parlament szerepe meghatározó a kap jövője szempontjából. Köszönöm szépen. Köszönöm, és akkor Következik a következő hozzá. Úr. Tisztelt elnök úr, nagyon nagy figyelemmel hallgattam a különböző észrevételeiket. Szeretném ismételten hangsúlyozni, amit már bevezetőmben is mondtam, nevezetesen Lyon úrnak válaszolva, a bizottság támogatni fogja az Európai Parlamentet minden olyan esetben, amikor ez jogilag lehetséges lesz, úgy, ahogy ön is említette, a 290-es és 291-es cikkeknek megfelelően. Ez szól arról, hogy az delegált aktusok akkor alkalmazandóak, amikor kiegészítünk vagy ö, módosítunk nem alapvető elemet az alapaktusokban. És a 291-es cikk csak azt teszi lehetővé a bizottság számára, hogy az alapaktusok egységes alkalmazát biztosítsa. Ebben a szellemben dolgoztunk, és ezt kívánom a továbbiakban is tenni oly módon, hogy a végül megállapodás születhessen. Nikolson úr már ugyan nincsen itt, ő beszélt arról, hogy fokozódik a feszültség a parlament és a bizottság között. Biztosíthatom önöket arról, hogy én nem fogom táplálni ezt a feszültséget, és szerintem ez mindenkinek az érdeke, a mezőgazdászoknak is, de a fogyasztóknak és az európai állampolgároknak is az az érdekük, hogy megállapodásra jussunk ami a biorendeletet illeti, eh, asszony említette, eh, és én, ahogy már elmondtam, készen állok arra, hogy megoldást találjunk, ami bevonja a parlamentet is ezekbe a folyamatokba, ami az egyes anyagoknak az engedélyezését vagy tiltását érinti. De azt is látni kell, hogy mi az érdeke a biogazdálkodás folytató gazdáknak, a, a, hogy ne húzódjanak el a viták egy-egy anyaggal kapcsolatban. Ezért javaslom önöknek a kompromisszumként, hogy az adaptáció keretében, amikor az alaprendelet helyzetet adaptáljuk, akkor pontosabban rendelkezzünk arról is, hogy milyen kritériumok alapján hagyunk jóvá, vagy tiltunk egy adott anyagot. És hogyha ezek a kritériumok pontosabbak, és ezt jogalkotási eljárásban tudjuk elvégezni, ezen alap, alap, kritériumok alapján tud a bizottság megfelelő végrehajtási utasításokat foganatosítani, oly módon, hogy a bizottság ilyenkor már csak ezeket a kritériumokat fogja végrehajtatni, amik már az alapaktusban szerepelnek. Vagy ahogy önök is említették, hogy az anyagoknak a listáját hozzácsatoljuk az alapaktushoz. De ez azt is jelenti, hogy minden egyes anyaggal szokásos jogalkotási eljárást végig kell járni, ez pedig késlelteti az elfogadást. Ha megtudunk bizonyos kritériumokat, kritériumokban állapodni, egy kritérium csomagban, ami az alapaktusban ö, szerepelhet, akkor azt remélem, hogy ö, oly módon tudunk eljárni, hogy a parlament ebben az eljárásban részt ö, vesz. De mindenképpen azt javaslom, hogy ezen ö, elemek mentén dolgozzunk, és mindig a kompromisszum jegyében remélem, hogy elég gyorsan megállapodásra tudunk majd jutni, és a holnapi szavazás is ezt a kompromisszumot fogja segíteni. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Akkor még egyszer a ki a szó. Először de Castro kollégái a szó egy percre szeretném ezt a percet arra használni, hogy megköszönjem a kollégák hozzászólásait, és köszönöm a biztos úrnak is a munkáját, tudomásul veszük a támogatást, amelyet jelzett nekünk, és nagyon reméljük, hogy a végrehajtási jogi aktusokkal kapcsolatban is megszületik a megállapodás a tanácssal, és ez nem akadályozza majd a megállapodást a kapreformmal kapcsolatban. Éppen ezért kérem a biztos urat, a Lisszaboni időszakot éljük, a tanácsnak meg kell értenie, hogy a parlament új előjogokat élvez, és ezekről nem kíván lemondani. A holnapi szavazás során biztos úr ez szerint fogunk eljárni, és reméljük, hogy a tanács ezt tudomásul fogja venni, és ezt csatlakozik. Köszönöm, köszönöm, de Castro úr. Most pedig Giovanni Lavia következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, ez a vita hasznos vita volt, ugyanis amit elmondták a kollégák, a rendeletek Lisszaboni szerződéssel való összehangolására vonatkozóan, megmutatkozott, milyen fontos szerepet kapott a parlament, és milyen fontos, hogy éljen a jogaival. Ebben az összefüggésben nem csak a holnapi szavazásról van szó, ez megfelel annak, amit a bizottság is elmondott. Ez egy további lépés azon az úton, amelyet végig kell járnunk. A törvények megvalósítása során a Lisszaboni szerződésből következő szerepünk betöltése okán is hát az új a kap reformja során. Mi találkoztunk különböző elnökségek alatt, biztos úr, ön tudja, hogy néha blokádokba ütköztünk ezen az úton, hogy a horizontális rendeletek terén nem tudtunk előrelépni, sok erőfeszítést tettünk, sok időt fordítottunk erre. Most tovább kell haladnunk az úton. A holnapi nap csak egy köztes lépcső. A parlament a szavazással szeretné kiemelni, hogy nem akarunk lemondani a jogainkról. Másrészt el kell kezdenünk dolgozni, ugyanis a Lisszaboni szerződéssel való összehangolás a kap területén nem fékezheti a reformot. A kap tartalmával kapcsolatban még kell vitát folytatnunk, a parlamentnek ebben fontos szerepe lesz szintén. De most az összehangolás után folytathatjuk a munkát. Köszönöm szépen, és most pedig Martin Hajzlén kollégája szó két percre, biztos úr, én is köszönöm önnek, hogy ilyen kompromisszumkészségről tett tanúbizonyságot. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem elvi kérdés csupán a parlament számára, hanem egyértelmű szabályozásra van szükség a jövőben, amelyen mindenkinek együtt kell élnie, a bizottságnak, tanácsnak és a parlamentnek is. És éppen ezért nem lehet olyan kompromisszumot megkötni, amely nem tartós, tehát biztos alapokra van szükség az elkövetkező évekre. Néha egyszerűen a bizalom hiányát vélem felfedezni az intézmények között, és a tanács nem bízik igazán a parlamentben, ezért indirekt módon már el is az is elhangzott, hogy itt a parlament csak az időt húzza, É, hát persze, néha előfordulnak csúszások, de azért nem szabad a parlament szakértelmét kikapcsolni. Mi azt mondtuk, hogy az alaprendeletekkel kell elsősorban foglalkoznunk, tudva, hogy volt változás gyorsított eljárásban, és a parlament ezt át is engedhette volna, de most valószínűleg ott a félelem, hogy a parlament közbeszól, de ezek az aggodalmak többnyire teljesen alaptalanok voltak. Nekünk azonban a jogainkhoz ragaszkodnunk kell. És azt hiszem, hogy a jelzést meg kell, hogy értse a tanács, hogy velünk nem lehet olyan egyszerűen bánni, és nem dönthetnek csupán jogászok arról, hanem politikailag fair párbeszédre van szükség, Köszönöm, hogy ajánlottak egy kompromisszumot. Megnézzük, megvizsgáljuk, és hát ha sikerül közelednünk egymáshoz, még ha kisebb lépés is ez, akkor reméljük, hogy ezt a rendeletet sikerül úgy módosítani, hogy mindenki egyetért vele. Számunkra az a fontos, hogy gyorsan haladjunk, és minden érintett számára elfogadható legyen a megoldás, nem mondhassák azt, hogy a parlament blokkol, de valóban a saját érdekeinket is képviselni kell, és ez nem lehet egy olyan díl, amely aztán végül is nem felel meg nekünk. A kompromisszum az mindig a parlamenttől indult ki, a tanács ritkán ő tett erről tanúbizonyságot. Ezzel a vitát lezárom. Nem. Még Kápola Santos is megkapja a szót két percre, utolsó hozzászólóként. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát valóban azt követően, hogy már minden elhangzott, szinte nem tudok mit mondani. Annyit azonban mégiscsak elmondanék, hogy a vita és a vélemények is megerősítik azt, hogy a parlamentnek mi az álláspontja Láttuk azt is, hogy nagyon gyorsan kell megállapodásra jutnunk. A bizottság természetesen síkra fog szállni azért, hogy elérjük a célunkat, és én is szeretném, hogy ez minél hamarabb megvalósuljon. Köszönjük szépen, Kopolász Szentos úr! Hölgyeim és uraim, ezzel a közös vita nagyon sok fontos aspektussal lezártuk. Holnap lesz 12 óra 30 perckor, tehát fél egykor a szavazás, ezennel akkor már a felfüggesztjük az ülést.